herr präsident liebe kolleginnen und az elnök kedves kollégák nagy örömömre szolgál hogy juncker elnök úr és fico miniszterelnök úr társaságában írhatom az Európai Unió jogalkotási prioritási 2017-re című közös nyilatkozatot aláírhatjuk. Most először sikerült megállapodni a három intézménynek arról, hogy milyen jogszabályok kat fogunk prioritásként kezelni a következő év során. Reméljük, hogy komoly előrelépést és haladást érünk el ezáltal is a legfontosabb jogszabályok elfogadása terén. A három intézmény talán így könnyebben tud majd megállapodásra jutni a legfontosabb témákban. Természetesen minden mindkét társjogalkotó részéről kompromisszumkészségre lesz szükség. Itt van például az adóelkerülés elleni harc, vagy a munkavállalók kiküldetésének kérdése, amelyek a prioritások között szerepel, az is szerepel a nyilatkozatban, hogy ezen dossziék terén különösen fontos haladást elérni, illetve hogy ennek mindenképpen kézzelfogható eredményekkel kell járnia, hiszen alapvetően a munkáló kiküldetésre vonatkozó irányelv, illetve az adó elkerülés elleni harc az, ahol a leginkább ezt várják tőlünk az európai polgárok. Egy ilyen nyilatkozat elfogadása nem feltétlenül jelenti ugyanakkor azt, hogy a jogalkotók, különösen a parlament előjogai bármiféle módon sérülhetnének, a demokratikus felügyelet jogát sem érintheti ez, semmiféle negatív módon természetesen. Azok a témák, amelyek a közös nyilatkozat listáján nem szerepelnek, nem jelenti azt, hogy ezen témákban nem kívánunk haladást elérni, sőt éppen ellenkezőleg ezen dossziék ügyében is folyik majd tovább a munka, mondanom sem kell. És természetesen az Európai Parlament által elfogadott jogszabályok gyakorlatba történő átültetésének monitoringja is hasonlóan fontos marad. A jobb jogalkotás programja ugyanis nagy részt azt jelenti, hogy a jogszabályoknak a gyakorlatban nagyobb mértékben kell érvényt szerezni, a jogszabályok végrehajtásán kell javítanunk, hiszen csak így várhatóak kézzel fogható eredmények. Ugyanakkor a közös nyilatkozatban olyan témák szerepelnek, amelyek terén úgy érezzük, hogy nem csak fontosak, hanem reális esély is van arra, hogy komoly előrelépést érjünk el, és ezáltal javítsuk az európai polgárok életét, életminőségét ezért kerül sor ennek a közös nyilatkozatnak az aláírására. Ficó miniszterelnök úr, Juncker elnök úr és jó magam el, látjuk majd el nem sokára ezt a közös nyilatkozatot, pontosan e célból. Hölgyeim és uraim, az európai jogalkotás napirendjének vagy programjának prioritásait határozzuk meg együtt, egyetértésben. Nem tudom ennek eléggé hangsúlyozni a fontosságát, ezt most először fordul az elő, hogy a tanács is vállalta, hogy egy ilyen közös nyilatkozatnak aláírója lesz. Az Európai Parlament természetesen továbbra is szeretné, hogyha zökerőmentes lenne az együttműködés és a munka a három legfontosabb intézménye között. A máltai és a észt soros elnökség követi majd Szlovákiát a soros elnöki posztban. Remélem, hogy hasonlóan nagy sikerrel és járnak majd. Az elmúlt hónapok során sokat beszéltünk e, erről a témáról, ennek az előkészítése nem ment egyik pillanatról a másikra. Remélem, hogy a gyakorlatban is tudunk majd érvényt szerezni a nyilatkozatban szereplő dolgoknak. Ja, prezident. Köszönöm szépen a figyelmüket, most pedig tanács elnökének, elnök tisztjét betöltő Fico miniszterelnök úrnak adom meg a szót parancsoljon. vážený pán predseda